Dear colleagues, may I ask you to take seat so we start. Akkor megkezdjük a mai gazdasági párbeszédünket és eszmecserénket az éves növekedési felmérésről. Itt van a körünkben a vendégeink, Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke, és az euró és a szociális párbeszéd felelőse, Mariana Tyson, aki foglalkoztási szakbiz, foglalkoztási szociális ügyi biztos, illetve Moszkovici biztos úr, aki gazdasági, adózási, vámügyi biztos. Üdvözlöm Önöket is ezen a közös Econ Ample ülésen. Véleményem szerint rendkívül fontos ez az ülésünk, mert az éves növekedési felmérés nagyon fontos, hiszen ezáltal fel lehet mérni a gazdasági növekedést és az európai szemesztert is, tehát nagyon fontos ez. Különösképpen nem csak azért, mert mert mindig vannak nehézségek a gazdasági és szociális helyzetben itt Európában, hanem azért is, mert ez az első eh, éves növekedési felmérés az új Európai Bizottság részéről. Nagyra értékeljük azon erőfeszítését a bizottságnak, hogy egy egyértelmű profilt kívánnak felmutatni, egy inkább egy gazdasági politikai stratégia ez, mint egy, mint egy kutatás vagy felmérés, és ennek középpontjában a makrogazdasági csomag áll. Ennek célja az, hogy látható koherenciát hozzon létre. Ez a stratégia egy különleges befektetési terven alapul strukturális reformokon, illetve egy növekedésbarát fiskális felelősségvállaláson, amely a differenciáláson, illetve a hazai kereslet ösztönzésén alapul. Ebben a kontextusban értendő a figyelmeztetési mechanizmus, ez nagyon fontos szerepet játszik, akárcsak a közös foglalkoztatási jelentés tervezet. Most meghallgatjuk az önök beszámolóját ezen gazdaságpolitikai stratégiáról, amit az új Juncker bizottság tár elénk. Vitázni is fogunk erről, mert úgy véljük, és mindig is úgy gondoltuk a múltban is, a szemeszter bevezetése óta, az EGS eh, által még fontosabb az Európai Parlament bevonása ebbe a folyamatba, és eh, bizonyára mm, tudják, a korábbi Tyson jelentésben egy intézményközi megállapodást kértek az európai növekedési felmérésről, az európai szemeszterről, és úgy gondoljuk, hogy itt az ideje annak, hogy elkezdjük a munkát ezzel kapcsolatban, és ennek során arra is szükség van, hogy jobban bevonjuk a nemzeti parlamenteket. Lesz egy parlamenti hét majd ebben, az, benne a következő évben, és a gazdasági párbeszéd lehetőséget kínál a jelentéstevőknek, az enyék jelentéstevőknek, akik a szemeszterrel foglalkoznak, hogy vitát folytassanak önökkel, és remélhetőleg nekünk sikerül majd a szemeszter első lépéseit befolyásolnunk majd a tavaszi tanácsülésig. Ennyit szerettem volna elmondani, és most pedig azonnal megadom a szót az első vendégünknek, aki nem más, mint Dombrovskis alelnök úr. Kérem, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! Először is az Európai Bizottság nevében szeretném megköszönni önöknek ezt a lehetőséget, hogy vitát folytathatunk önökkel, úgy, mint a makrogazdasági eljárásunk keretén belül, illetve a, az európai szemeszter beindítása kapcsán. Ma a csapatunk, Marian Pierre és jó magam, bemutatjuk a makrogazdasági csomagot 2005 re vonatkozólag az Európai Parlamentnek. Néhány eleme ennek már ismeretes a parlament előtt, hiszen Katainen eh, biztos úr, illetve Juncker elnök úr a múlt héten már bemutatta a befektetési tervet Európa számára. Ez igazából az Európai Bizottság javaslata arra, hogyan lehet megkönnyíteni a befektetéseket, és ez tükrözi a három prioritásunk eh, egyikét is. Vagyis megpróbáljuk a befektetéseket ösztönözni, folytatjuk a strukturális reformokat, illetve a fiskális felelősségvállalást. 2015-ös éves növekedési felmérés egy új ciklusát nyitja meg az európai szemeszternek, melynek során meghatározzuk a fő gazdasági célkitűzéseket azért, hogy a gazdasági növekedést összönözzük, illetve a munkahelyteremtést Európában. Azt mondanám, hogy ez egy alapvető elképzelés a politikai dokumentumunkban, amelyet most mutatunk be önöknek az európai szemeszter kapcsán. De Becker úr nemrégiben kiadott jelentését is figyelembe vettük, hogyan lehetne tovább erősíteni az európai szemesztert. Szerintem jó ötletek voltak ebben a jelentésben, és ezeket meg, ezeket meg próbáljuk tovább fejleszteni és ez megfelel az Európai Bizottság elképzeléseinek is, vagyis hogy tovább karsosítsuk az európai szemesztert, és jobban integráljuk a fiskális felügyeleti eljárásokat a makrogazdasági irányítási eljárásokkal. Tehát megpróbálunk együtt dolgozni azért, hogy ezek a dokumentumok egy közös stratégia részét képezzék, és közös célok legyenek mind az éves növekedési felmérés, illetve a mechanizmus jelentés szempontjából is, és ez egy egyértelmű kötelezettségvállalás a bizottság részéről, hogy sokkal inkább figyeljünk a szociális indikátorokra a makrogazdasági politikai döntéseink során, de szerintem kollégáim többet fognak majd még erről mondani. Egyértelmű az is, hogy a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés erősítése kapcsán együtt kell működni az európai és nemzeti, illetve regionális szintekkel is. Ez a közös felelősségünk, és ezen kívül megpróbálunk szorosan együttműködni az Európai Parlamenttel is, hogy ezt a célt elérjük, és véleményem szerint ez mindannyiunk számára egyformán fontos. Ezen kívül a másik alapvető elemzésünk a javaslat szempontjából, és ennek kapcsán azt mondhatjuk, hogy mi mm, mindig gazdaság és pénzügyi válság van, viszont azt is láthatjuk, hogy nagyon törékeny a fellendülés, az Eurostat adatai is ezt mutatják, a foglalkoztatás 11,5 ponton van, és mert mindig vannak szociális vetületei a válságnak. A válság kapcsán azt láthatjuk, hogy a gazdasági fellendülés Európában gyengébb volt, mint a többi nagy gazdaságban, úgy mint az USA-ban például, és úgy gondoljuk, hogy ez a strukturális hibáit is tükrözi a gazdaságnak, ideértve a munka, illetve a termelőpiaci rigiditást, a befektetések kapcsán pedig az a gond, hogy az innovációk nem igazán növelik a termelékenységet. Az elmúlt évtizedben számos európai ország mutatott fel nagy makrogazdasági egyensúlytalanságot, és pontosan ezért alakult ki divergencia az EU tagállamok között, amelyeket most láthatunk. És bár a gazdasági felrendülés néhány országban erősebb, mások, más országok esetében ez sokkal gyengébb. Ez nem csak óvatosságra int bennünket, vannak pozitív fejlemények is. A gazdasági előrejelzés azt mutatja, hogy a jövőre lesz az első alkalommal a válság óta az, hogy gazdasági növekedést várunk mind a 28 EU tagállamban. Ez pedig pozitív fejlemény, hiszen, hadd ismételjem, a válság óta először várunk gazdasági növekedést mind a 28 tagállamban, és eh, remélhetőleg ez a növekedés tovább tart majd 2016-ban is. Ugyanakkor alacsony növekedési környezet van, alacsony az infláció, és magas a munkanélküliség, és ez mindenképpen aggaszt bennünket, és ezzel foglalkoznunk kell a makrogazdasági irányítási eszközeink által, és a befektetési terv egyike ezeknek az elemeknek, ahogy mondtam, ezt össze kell kötni strukturális reformokkal és fiskális felelősségvállalással. Ugyanakkor szükségünk van arra is, hogy megvizsgáljuk a növekedést, illetve a kínálat-keresleti oldalát a gazdaságnak. Az Európai Bizottság a strukturális reformok kapcsán úgy gondoljuk, hogy EU szinten el kell mélyíteni az EU egységes piacát, jobb szabályozásra van szükség, amely segíti a versenyképességet, nem pedig akadályozza azt. A digitális belső piacra van szükség, amely plusz lehetőségeket kínál a növekedés számára, és eh, Európa energia piacát is eh, egy energia unióvá kell eh, alakítani. A strukturális reformok feladata továbbra is a tagállamokra hárul, többet kell tenni a munkaerőpiac megreformálása szempontjából, a szolgáltatási piacok megreformálása szempontjából, és a közigazgatást is meg kell reformálni. Ezáltal lehet létrehozni olyan helyzetet, amelyben munkahelyeket lehet teremteni, és ahol minőségteljes, megfelelő munkahelyek jönnek létre, és növekednek a vállalatok is. Marian a foglalkozási kérdésekről néhány perc múlva fog majd beszélni. A fiskális felelősségvállalás az előző években az volt a jellemző, hogy a pénzügyi stabilitással próbáltunk foglalkozni, viszont ebben az évben és jövőre már ö, semleges fiskális állapotot várunk, vagyis a fiskális pozíciók a tagállamokban semlegesek maradnak, vagyis ez azt jelenti, hogy nem lesz fiskális ösztönzés, sem pedig plusz megszorítás. Persze nem mindig egyforma a helyzet a tagállamokban, de összességében az EU-ban semleges fiskális állapotokat vár, várunk, és ezt kombináljuk megfelelő patikával is, amely a növekedés szolgálja. Úgy gondoljuk, koncentrálni kell a nemzeti költségvetések összetételére. A bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a növekedést, a befektetéseket támogassák, és mozdítsák el az adózás terhét a munkáról. A makrogazdasági irányítás kapcsán a six pack és a two pack dolgozunk most már, és azt látjuk, hogy a tagállamok egyre inkább felismerik a makrogazdasági politikát úgy, mint közös ügyet, ugyan ez kell, hogy vonatkozzon a monetáris unióra is. A makrogazdasági irányítási csomag kapcsán kiadtuk a six-pack, illetve a two-pack áttekintését, Pierre majd erről fog beszélni részletesebben. Ami a költségvetési tervezeteket illeti, ez idáig nem láttunk olyan költségvetési tervezetet, ami ne, ne felelt volna meg a növekedési paktum elvárásainak, és egyet sem kellett visszaküldenünk. Ez nem jelenti azonban azt, hogy minden rendben van. Még mindig azt látjuk, hogy bizonyos tagállamoknál fennáll a veszély annak, hogy nem felelnek meg a növekedési stabilitási paktumnak. Ahogy mondtam, Pierre fog majd erről beszélni a későbbiekben. Azt is láthatjuk, hogy nagy adósságterhek vannak, és ezek továbbra is akadályozzák a fellendülést néhány tagállamban. Úgy gondoljuk, hogy továbbra is azon kell lennünk, hogy fiskális felelősségvállalás valósuljon meg, és hogy létrejöjjön a az állam adósságok fenntarthatósága. Az általános megközelítése az Európai Bizottságnak a tagállamok irányába, a tagállami költségvetések irányába az az, és bizonyára tudják, hogy a bizottság döntött arról, hogy a tagállamnak több időt ad arra, hogy, hogy közös, kövessék a felelősségvállalásaikat. Franciaország, Olaszország, Belgium esetéről van szó, de nagyon fontos az, hogy a tagállamok kövessék a kötelezettségvállalásaikat, és az Európai Bizottság a tavasszal majd újra értékel ezeket a kötelezettségvállalásokat, megvizsgáljuk a politikákat, a makrogazdasági irányítási döntési opciókat, Most pedig szeretném lezárni a hozzászólásomat, és végezetül a fő prioritásainkat szeretném felvázolni ebben az európai szemeszterben, amelyekkel a gazdasági növekedést, a munkahelyteremtést kívánjuk elősegíteni, és minden mellett megpróbáljuk meg fenntartani a gazdasági stabilitást, és szeretnénk megfelelően együttműködni az Európai Parlamenttel, és remélhetőleg önök is nyomást gyakorolnak majd mind az európai szintű, mind nemzeti szintű végrehajtásra. Várom az eszmecserét és a további együttműködést önökkel annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődés és a megfelelő munkahelyeket el tudjuk érni Európa számára. Köszönöm szépen eh, Dombrovskis alelnök úrnak. A beszámolót és most Tyson biztos asszonynak adom meg a szót. mivel van tolmácsolás, ezért anyanyelvemen fogok beszélni. Voorzitter, collega's, waarde leden van het Europees Parlement, goede collega's, ik... Kedves parlamenti kollégáim, hölgyeim és uraim, Dombrovskis úr tájékoztatója után szeretnék még jobban kitérni az európai szemeszter munkahelyteremtési aspektusaira. A gazdasági, szociális ambícióink a költségvetési hitelesség, a megfelelő befektetési terv, illetve a bátor struktúrális reformok egyvelegétől függ, és én erről a harmadik aspektusról szeretnék most beszélni. A többi dokumentumokkal együtt, amelyekről most áttekintést adtunk, van egy közös munkahely teremtési jelentés is, és ez már megmutatja azt egyértelműen, hogy reformokra van szükség, mert van egyfajta előremozdulás a munkahelyteremtés kapcsán, viszont továbbra is nagyon nagyok a problémák. Hogyha megnézzük az adatokat, akkor azt láthatjuk, hogy az általános munkanélküliségi adatok ugyan javultak, 10,8-10,1-re, viszont eh, még mindig azt jelenti ez, hogy 10,1%-on van a munkanélküliség, és ennyi ember van munka nélkül. Hogyha komolyabban megvizsgáljuk ezt, akkor azt láthatjuk, hogy a fiatalok munkanélkülisége továbbra is rendkívül magas, itt is javulás tapasztalható kismértekben, viszont a 21,6%-os munkanélküliség a fiatalok körében nem elfogadható. A hosszú távú munkanélküliség is nagyon magas. A munkanélküliek fele hosszú távon munkanélküli, ez több mint 12 millió embert érint. A bérek közötti különbség, a szegénység, ez sok tagállamban növekedett, és főként akkor, hogyha összehasonlítjuk az adatokat a krízis elejével és a mai adatokat, akkor azt láthatjuk, hogy a 2020-as európai célkütőzésünket nem fogjuk elérni, pont ellenkezőleg sok 20, 20 millió szegényel nem lesz kevesebb, hanem 6 millióval több lesz. Sok erőfeszítést tettünk az elmúlt években, voltak jó erőfeszítések, láthatjuk, hogy ezek már meghozták gyümölcseiket, viszont amit nem tehetünk meg az azt, hogy most hátradőlünk. Ezért azt kérem, hogy támogassanak bennünket ezen kihívás kapcsán, hogy 500 millió európai jólétét meg tudjuk védeni, és ezért tovább kell küzdenünk. Az Európai Bizottság ezért öt célkötőzésre koncentrál az első a munkahely teremtés, illetve a vállalkozók kedv támogatása, ezt a befektetési terv által próbáljuk megtenni, amit a múlt héten indítottunk be. Ezen kívül szeretnénk a, munka, a munkaerőpiac szegmentálását megszüntetni, szeretnénk fellépni a fekete munka ellen, a munkával kapcsolatos terheket más tényezőkre kell áthelyezni, olyan tényezőkre, amelyek kevésbé hatnak ki a munkahelyteremtésre és növekedésre. A negyedik pont az az, hogy be kell feketni be kell fektetni az oktatásba, a szakképzésbe annak érdekében, hogy a hosszú távú munkanélkülieknek, a fiataloknak esélyt adjunk a munkahely, munkaerőpiacon, és a szociális védőmechanizmusokat is meg kell reformálnunk annak érdekében, hogy gyermekeink, unokáink eh, ennek hatásait élvezhessék a jövőben. Szeretném hozzátenni azt, hogy a reform törekvéseink nem csak a munkaerőpiacra, a szociális védelemre korlátozódnak, szeretnénk eh, több munkahelyet teremteni, szeretnénk egy összetartóbb társadalmat, de vannak más területek is, úgy mint a szolgáltatások piaca, a innovációba, kutatásba való befektetés, a közigazgatás minősége, és ezért a befektetési tervünk, amelyről hallottak, van egy olyan része, amely a befektetések akadályaival foglalkozik, amelyeket meg kell szüntetni. szeretnénk a tagállamokban, az Európai Unióban az erősebb szociális párbeszédet támogatni, vagyis hogy mindenki a társadalmakban lehetőséget kapjon arra, hogy foglalkozhasson a reformokkal. Az Európai Bizottság már találkozott az európai szociális partnerekkel, néhány héttel ezelőtt, a mandátumunk megkezdése után, és ezt a fajta párbeszédet tovább szeretnénk folytatni, szeretnénk megvizsgálni a partnereinkkel együtt azt, hogy a következő hónapokban mit tudunk tenni, és hogyan tudunk megfelelő kezdeményezést tenni. Szögezzük le, kedves parlamenti képviselők, hogy a munkanélküliség, főként a tartós munkanélküliség, illetve a fiatalok munkanélkülisége ez a legnagyobb probléma, amelyet szembe kell néznünk a mai gazdaságban. A magas szintű munkanélküliség, a magas szintű szegénység már önmagában is makrogazdasági egyenlőtlenséget jelent, amely veszélybe sodorhatja a társadalmainkat. Pontosan ezért kezdtük meg a szociális, illetve munkahelyteremtési eh, indikátorok megvizsgálását, illetve a makrogazdasági folyamatok megvizsgálását. Moszkovici kollégám erről fog még majd beszélni. De amit szeretnénk tenni, az az, hogy a makrogazdasági egyensúlytalansági eljárásban szeretnénk nagyobb sojt, nagyobb szerepet adni a szociális indikátoroknak, azért, hogy ezeket is figyelembe lehessen venni akkor, amikor nyúló elemzést végzünk a különböző tagállamok helyzetéről, és amikor szeretnék majd áttekinteni a különböző tagállamok szociális helyzetét, és így sokkal hatékonyabban tudnánk reagálni azokra a társadalmi kihívásokra, amelyeket láthatunk Európában. Örömmel mondhatom önöknek azt, hogy ebben az iránytási ciklusban már jó előrelépést tettünk, és ezt folytatni fogjuk. Támogatásukkal, kedves kollégáim, kedves parlamenti képviselők, ezt szeretném majd a továbbiakban is folytatni. Köszönöm szépen, elnök úr! Thank you. Köszönöm szépen Marian Tysonnak. Most pedig megadom a szót Pierre Moszkavicsi biztos úrnak. Köszönöm, elnök úr, képviselő urak és hölgyek. Itt a költségvetési tervezetekről is fogok majd beszélni később, illetve a bizottság véleményéről ezeket illetően. Most a riasztási mechanizmusról szeretnék néhány szót szól, szólni, amelyet a bizottság pénteken fogadott el a gazdasági csomaggal együtt, amelyről az elnök úr is szólt illetve a Dombrovskis úr által bemutatottak keretében. Ezt a jelentést szeretném tehát bemutatni, illetve azt, hogy milyen következményei vannak ennek a 2015 első fél évére nézve. Nos, ez a jelentés az éves ciklus kiinduló pontja a makrogazdasági egyensúlytalanságok eljárásában, melynek célja az, hogy korrigáljuk az egyensúlytalanságokat, amelyek veszélyeztetik a tagállamok gazdaságának, vagy az EU gazdaságának megfelelő működését, és amelyek veszélyeztethetik a monetáris és gazdasági unió jó működését. Tehát itt azonosítani kell azokat a tagállamokat, amelyeket makrogazdasági egyensúly hiány sújthat, és adott esetben makrogazdasági döntéseket, határozatokat kell hozniuk, illetve méreható felülvizsgálatot kell egyes esetekben végezni. Tehát a riasztási mechanizmus csak egy kezdeti válogatása ezen országoknak, és csupán a méreható felülvizsgálatok alapján dönthet a bizottság arról, hogy van-e egyensúlytalanság, vagy túlzott egyensúlytalanság az országok esetében. Ebben az évben 16 országot választottunk ki a méreható felülvizsgálat céljából, 14-en közülük ez a kiválasztás 14 ország esetében a tavalyi év következtetéseiből adódik. Horvátország, Olaszország és Szlovénia, Szlovénia esetében túlzott egyensúlytalanságot konstatáltak a múltban, és meg kell vizsgálni, hogy ez fennáll-e, esetlegesen súlyosbodott vagy enyhült, hogy aztán ezen egyensúlyhiányt korrigálni lehessen Írország, Franciaország, Spanyolország és Magyarország esetében ezen tagállamoknál határozott intézkedésekre van szükség, és a felülvizsgálat megvizsgálja, hogy vannak-e kockázatai ezen egyensúly hiánynak. A többi országot illetően, ahol például Belgium, Bulgária, Németország, Hollandia, Finnország, Svédország és Nagy-Britannia esetében a felülvizsgálat következtében megnézzük, hogy van-e még egyensúly hiány, illetve hogy ezt korrigálták az adott országok. Tehát 14 ország volt ezen a hatály alatt a múltban, és most első ízben készítünk ilyen felülvizsgálatot Portugália és Románia vonatkozásában is. Portugália lezárja a gazdasági kiigazítási programját 2014 közepén, lezárta, és azon országokhoz csatlakozik, amelyek a normál felülvizsgálat körébe tartoznak. Ez tehát egy áttekintés. Most pedig áttérek a a vitára, amely a horizontális fejleményekkel foglalkozik ebben a jelentésben. Először is a külső kiegyensúlyozás folyamatáról van szó, amely még nem zárult le. Egyes országok nagyon súlyos adósság állomány problémákkal küzdenek, noha sokan már csökkentették deficitjüket. Másodszorban itt a folyófizetési mérleg egyensúlyának helyreállítása aszimmetrikus, mivel gyenge a hazai kereslet és a befektetések szintje is sok ország esetében. A harmadik dolog pedig a versenyképesség, amely jó irányba mutat számos ország esetében. Az adósságállomány leépítése is heterogén módon zajlik, a magánágazat eladósodottsága továbbra is magas, ez a defláció és a GDP fejleményeinek különbözőségének tudható be, és az ingatlan piacon is nagy különbözőségek állnak fenn. Aztán itt van a bankrendszer állapota, amely szintén felvetődik a jelentésben. Erre gyorsan kitérek. A kockázat általában csökkent ebben az ágazatban, és ezt megmutatja az Európai Központi Bank aktíva minőség felülvizsgálata is. A hitelezés továbbra is gyenge, ez egyrészt adódik a hitel a gyengességéből, az adósságállomány leépítése következtében, és a hitelkereslet, hitel iránti kereslet is gyenge a befektetések gyengessége miatt. Aztán Marian szólt itt a foglalkoztatáshoz és a szociális dimenzióhoz kapcsolódó problémákról. A szociális mutatók bevezetés is jelentős e tekintetben. Itt ezen szociális mutatókat teljes mértékben figyelembe vettük a jelentésben, a források jobb kiosztása érdekében, illetve a termési kapacitás erősítés érdekében általában az EU-n belül. Ezt meg kell erősíteni az európai szemeszter következő szakaszában a méreható felülvizsgálatok során. Meg kell erősíteni a szociális dimenziót, ahogyan Marian is említette a Gazdaság és Monetáris Unióban, ez a bizottság új prioritása, ezen dolgozunk ennek megerősítésén. Nos, elnök úr, ezzel be is fejezem. Az ECOFIN tanács fog majd vitázni erről a jelentésről, és szabályunk értelmében az ECOFIN tanácsnak hivatalosan végkövetkeztetéseket kell elfogadnia. Várom a parlament reakcióit ezen jelentésre, és aztán a tanács, illetve a parlamentár valamint az euró csoporttal folytatott vitákat követően a bizottság elkészíti a mérható felülvizsgálatokat márciusban, és az európai szemeszterben az ország specifikus ajánlásokat elkészítjük ennek alapján. Majd ö, alapvető döntésekre kerül sor ö, a márciusi mérható felülvizsgálatokat követően. Nos, tehát ennyi volt ö, a riasztási mechanizmussal kapcsolatos jelentés rövid bemutatása, elnök úr. Thank you. Köszönöm szépen a Moszkovici úrnak, illetve a biztosoknak ezt a beszámolót, és most meg is kezdjük az első kérdéskört. Kérdések és válaszok következnek. Először a két jelentéstevőt fogjuk meghallgatni, az ECON és az EMPL szakbizottságoktól 3-3 percben, és aztán 8 áll rendelkezésre, hogy a biztosok válaszoljanak. Darius Rozetti az első hozzászóló. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is szeretném megköszönni a három biztosnak a prezentációikat. Azt hiszem, hogy egy nagyon fontos pillanatban vagyunk az európai szemeszter folyamatának, 2015-ös folyamatának az elején. Ez az egész gyakorlat meg fogja határozni azt, hogy a következő évben milyen erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a növekedést fellendítsük, illetve munkahelyeket teremtsünk az Európai Unióban. Két kérdéssel fordulnék a vendégeinkhez. Az első a három pillér közötti egyensúlyra vonatkozik az új gazdasági tervben, tehát a beruházás, a fiskális felelősség, illetve a strukturális reform három pillérje közötti egyensúly a kérdésem. Azt szeretném látni, hogy ez a három pillér milyen arányban érvényesül, és önök szerint mi a helyes egyensúly a három között, illetve milyen előrelépés történt ezen a három fronton, hol volt a legkevesebb a teljesítmény, illetve a makrogazdasági helyzet, illetve a különböző pillérekben elért eredmények között mi a kapcsolat. A struktúrális reformok lassan haladnak azon országokban, ahol az egyensúlytalanságok súlyosak, és mi a helyzet a fiskális felelősséggel ezeken, ezen országok esetében. Aztán a szociális indikátorokra kérdeznék rá az eredménytábla kapcsán. Szeretném tudni, hogy pontosan hogyan alakul ez a folyamat, hogyan körvonalazódik, Gondolok itt a riasztási mechanizmusra, illetve a mélyreható felülvizsgálatra. A makrogazdasági indikátorok nagyon pontosan körvonalazottak, meg vannak a küszöbértékek, ahol életbe lépnek a különböző eljárások. A szociális és foglalkoztatási indikátorok esetében ez hogyan alakul, mennyire képezik ezek részét ennek a mechanizmusnak, illetve ö, azt gondoljuk el, hogy ezek a makrogazdasági helyzet megértésének a forrásai pusztán elnök. Köszönöm szépen a következő felszólaló, Szercső Corres Petro. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok a három biztosnak, hogy ellátogattak ide az európai szemeszter kezdetén, mert mindez rendkívül fontos. Ha ugyanis nincsenek méreható változások, akkor a Dombrovskis, illetve Moszkoviszi tárcában, akkor a Tiszen féle tárcában a változások csak tüneti kezelést jelentenek. Nos, jó az, hogy van már változás az Európai Unió makrogazdasági politikájának koordinációjában. Most felvetődnek bizonyos kérdések. Ezek a változások eléggé ambiciózusak a foglalkoztatás ösztönzésében, a munkahelyteremtésben. Éppen ezért felvetődnek bizonyos kérdések, mert egyes dolgok nem jelennek meg az éves növekedési jelentésben. Most van itt egy nagy veszély a mag makrogazdasági egyensúlytalanságok létrejöttében a munkanélküliségi ráta, különösen a hosszú távú munkanélküliség rendkívül magas, a bérhelyzet nem megfelelő a szegénységből való kilábalásra. Nos, nagyon nagyok az egyenlőtlenségek továbbra is az állampolgárok között Nos, persze örülök a költségvetési felelősségvállalás terminusának, amely szimpatikusabb számomra, mint a megszorítások kifejezés, de mindenképpen nagyobb növekedésre van szükség, tehát meg kell néznünk a jogszabályokban kialakult jog hézagokat, itt a harmadik ízbe veszek már részt a vitán, és a gazdasági biztosok hangsúlyozták korábban, hogy a gazdasági előrejelzések szerint egy százalékos lesz a növekedés, de ezek az előrejelzések soha nem váltak be a múltban. Egyetértek a strukturális reformok szükségességével a versenyképesség növelése érdekében, például a belső piac reformjával, vagy az energiapiacok reformjával, vagy akár a munkaerőpiacok megreformálásával láthattuk, hogy nagyon nagyok voltak az egyenlőtlenségek az EU-ban. A kérdés az, hogy a bizottság tehát korrigálni uhatja ezeket, mert a jelentésben azt látom, hogy kedvezően értékelik a munkabérköltségek korrekcióját. Egyes tagállamokban 15%-ot is meghaladott ez a változás, és ez nagyon súlyos különbségeket eredményezett. Hogyan akarja korrigálni a bizottság ezeket az egyensúlytalanságokat a minimálbér révén? kész a bizottság arra, hogy a saját kötelezettségvállalásait tiszteletben tartsa? A 8 perc áll rendelkezésükre. Először Dombrovszki szúrnak adom meg a szót. Rendben, köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Először is Rosetti úr kérdésére válaszolnék a három pillér egyensúlyára, Nos, annyit mondhatok, hogy mind a három pillér rendkívül fontos. Ez azt jelenti, hogy nem határozunk meg arányokat a pillérek esetében, hiszen mindhárom ugyanannak az egyenletnek a részét képezi. hogy mennyire foglalkozunk az egyes pillérekkel. Nos, a beruházási tervet már meghatároztuk 350 milliárd euróban. Az üzleti környezet javítása a célunk Európában, tehát a magánberuházásokat szeretnénk fellendíteni, részben ezzel a tervel, részben pedig közpénzekkel, amelyek a kockázat egy részét hivatottak felszívni. Illetve arra ösztönöznénk a magánágazatot, hogy beruházzon. Aztán, ami a strukturális reformokat illeti, Nagyon fontos munka folyik, és ennek folytatódnia is kell, hogyha az Európai Uniós tagállamok versenyképességét növelni akarjuk, illetve fenn akarjuk tartani. Fenntartható gazdasági növekedést és munkahelyteremtést kívánunk megvalósítani ennek segítségével, tehát ez is egy nagyon fontos eleme az egyensúlynak. Aztán a fiskális felelősség, a harmadik pillér, ahogy elmondtam, erre az évre, illetve a következő évre feladatunk az, hogy a fiskális felelősséget tovább folytassuk, ne legyen bizalmi válság a következő időszakban, úgy, mint a múltban, amelynek nagyon súlyos következményei voltak. Tehát a strukturális reformokat, illetve a fiskális felelősséget nem lehet figyelmen kívül hagyni, miközben a gazdasági fellendítés a célunk. Aztán, ami a szociális indikátorokat illeti, Ahogyan elmondtam, elindult már ez a munka, az EMU szociális dimenzióját kívánjuk megerősíteni. Most a közös foglalkoztatási jelentés illetve a makrogazdasági egyensúlytalanság eljárásában a szociális indikátorokat vizsgáljuk. Marian Tysonre hagyom majd a szociális indikátorok témáját, hiszen ő ebben jártasabb. Ami pedig Sergio Guterres Prieto úr kérdését illeti, jó pár kérdést kaptam. Az első az, hogy eléggé ambiciózusak vagyunk-e. Nos, az éves növekedési felülvizsgálat most folyik, illetve most nyújtottuk benne ezt a jelentést. Ez az első lépés, ahogyan elmondtam, rendkívül fontos, mind a kereslet, mind pedig a kínálat oldalát megvizsgálni, illetve látni, azt, hogy a három elem egymást kiegészíti, és ugyanazon cél érdekében működik együtt. Aztán, ami a rugalmasság kérdését illeti, ezen dolgozunk az Európai Bizottságban, és a következő év elején Moszkovici biztos úrral együtt az a szándékunk, hogy egy közleményt adjunk ki arra vonatkozóan, hogy a stabilitási és növekedési paktumban ezt a rugalmasságot hogyan lehet legjobban kiaknázni, ahogyan ezt Juncker úr is javasolta. Ami pedig a minimálbéreket illeti, a bizottság erre ösztönzi a tagállamokat, hogy határozzanak meg minimálbéreket, de eddig nem tervezünk egy általános Európai Uniós követelményt támasztani. Köszönöm. Jó, Marian. Köszönöm, Marian. Dank u wel, voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Szeretnék rátérni azokra az aspektusokra, amelyek a szociális kérdésekhez, munkahelyteremtéshez kötődnek. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy amit önök is többen említettek, hogyha a munkahelyteremtést szeretnénk javítani, akkor a kereslet kínálattal kell foglalkoznunk, és tényleg erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy befektessünk, beindítsuk a befektetések motorják, motorját, csökkenteni kell a munkára nehezedő terheket, be kell fektetni a szakképzésbe, a készségek kifejlesztésébe, ez a kulcs szó, ugyanis eh, ezzel sok akadályt lehet küzdeni a munkaerőpiacon. piacon a szociális védelem kapcsán védünk, védenünk kell, viszont aktiválnunk is kell. Második kérdés, mi a helyzet a minimálbérrel? Nos, ezt jónak tartjuk. Ez segíthet a jövedelmek elosztásában, viszont az Európai Bizottságnak nincs itt hatásköre arra, hogy javaslokat tegyen. Mi nem tudjuk követelni ezt a tagállamoktól, hogy legyen mindenhol minimál bér. Minden országnak kell magának meghatároznia a termelékenységnek megfelelően. A bizottság csak ösztönzéseket tehet, és ezt meg is fogjuk tenni. Ami a szociális indikátorokat illeti, utolsó pontom ez, ezzel is foglalkozunk ezeket jobban belevesszük a makrogazdasági egyensúlytalanság folyamatába. Már most is megtörtént ez részben, ezt láthatjuk az éves növekedési jelentésben, egyre inkább koncentrálunk a szociális kérdésekre, viszont amit meg kell tennünk az az, hogy ki kell választanunk néhányat ezek közül, és itt meg kell határoznunk a küszöbb értékeket, és ezt a munkát is el fogjuk végezni és ezt közösen a tanácssal, a parlamenttel itt fogjuk elvégezni. És a legfontosabb küszöbb az, az aktivitási szint lesz, illetve a munkanélküliség. Sokan azt mondják, hogy a szegénységet is fel kell venni, hiszen nem egy elő az elosztás a társadalomban, Viszont, hogyha megnézzük az elemzéseket, akkor azt láthatjuk, hogy a szegénység oka visszavezethető a munkaerőpiacra, aki nem vesz ebben részt, annak nagyon nagy nehézségei vannak. Tehát a lényeg az az, hogy az embereket aktiváljuk, ez a legjobb recept a szegénység ellen, és ennek kell tükröződnie az indikátorokban is. Köszönöm, Pierre Moszkovici. Nagyon gyorsan az, a kollégáim által elmondottakat kiegészítve, ugye itt a három pillér közötti egyensúlyt illetően egyesek újabbak, a, mint a többi, így a beruházási pillér ilyen. Nos, ez a bizottság egyik kihívása a jelenlegi helyzet alapján a gyenge a növekedés, gyenge az infláció, és nagyon magas a munkanélküliség, tehát politikai, gazdasági és szociális szempontból mindez elfogadhatatlan. Éppen ezért a növekedési hiányosság fő oka a beruházások gyengessége ha megnézzük az európai beruházási rátát, ahhoz képest, ami 2008-ban volt, akkor azt láthatjuk, hogy most éves szinten 20%-kal alacsonyabb a beruházási szint, mint volt 2008-ban. Tehát ez a legnagyobb kockázat, azt illetve, hogy Európa lemarad globális szereplőkhöz képest, mint az USA. Tehát itt van persze a költségvetési szanálás kérdése, ez egy nagy nyomást jelent a struktúrális reformokra továbbra is nagy figyelmet kell fordítani, és akkor itt van a beruházási terv, ez az új dimenzió, egy valóban innovatív elem, amely egy kohéziót hoz létre, ahogyan Gualtieri úr is elmondta a bevezetőjében. Aztán itt van egy második pont, az új ciklus, ami most beindul, az európaiak ideig a gazdasági válság utáni stabilizálással voltak el foglalva, a kiigazítási programok, a bankunió, mindez ide kapcsolódott. Az Európai Stabilitási Mechanizmus létrehozása. Most már egy másik szakaszba lépünk, létrejött a stabilitás, most már lendületre van szükség. Itt a harmadik dolog, Dombrovskis úr is elmondta, hogy itt most az összes mechanizmust működtetni kell, ami rendelkezésünkre áll, a fennálló szabályok keretében cselekedve, de megfelelő mértékű rugalmassággal, amire lehetőségünk van. Ahogyan az alelnök úr is elmondta, egy bizottsági közlemény is megjelenik majd a jövő évben a rugalmasság tárgyában. A beruházási terv kapcsán Katainen biztos úr, illetve Juncker elnök úr is szólt erről, hogy a beruházási alapból majd forrásokat fognak kapni a tagállamok, és ezen beruházásokat az adósságállomány kiszámításakor is figyelembe vesszük majd. My colleague Marita Ulzvag. Marita Ulzkomnak adom át a helyemet most, és hadd emlékeztessek arra, hogy a spontán felszólalások érdekében tartanunk kell a az ütemtervünket, ezért arra kérek mindenkit, hogy röviden szóljanak hozzá, és a bizottságtól is arra kérném, hogy egyformán osszák el maguk között az időt. Felolvasom Urkasson, Rodriguez, Bárna, Funtulis, Mono, Sógor, Moré, Sánchez, Sarter. Ők kapnak majd szót. Ferejre asszony, Oké, akkor megkezdjük a második kört. 1 perc, 30 másodperc minden jelentéstevőnek és 10 perc összességében a biztosoknak. Alfred Szennel kezdjük eh, az SND részéről. Köszönöm szépen! 70%-a az EU KKV-knak csak a nemzeti eh, piacokra koncentrál, nekik ösztönzésre van szükségük, hogy sikerüljön kiterjeszkedniük rövid távon, hogyha a fiskális politikák akadályozzák ezeket az ösztönzéseket, akkor nem tudnak a munka, munkáikat teremteni a KKV-k. Amit, amiről beszélnek, az ellentétes azzal, ami történik nemzeti szinten. Sofia Ribeiro, from EPP. Muito obrigada. O desafio que se coloca é de conseguirmos manter... Köszönöm. Itt arról van szó, hogy meg kell őrizni a gazdasági és szociális prioritások között egyensúlyt, amelyek össze kell, hogy kapcsolódjanak. A tagállamok különbségeit és a régió különbségeit is figyelembe kell venni ezen a során, mert ami az itteni tervet, illetve három pillért illeti, ezek alapvető jelentőségűek, azaz a növekedés ösztönzéséhez a magentőke mobilizálására is szükség van az eladósodottság növelése nélkül. A tervben szerepel a szélesebb internet, az energiahálózatok, az oktatás, az innováció, a megújuló energiák, az energiahatékonyság ösztönzése. a költs, költségvetési felelősségvállás nagyon fontos a szociális piacgazdaság szempontjából is, amely a ö, szociális ö, szabadságok és a költségvetés egyensúlyt akarja megvalósítani. 1,3 új, millió új munkáját akarunk teremteni, hiszen itt 24 millió munkanélküli van most Európában, és ehhez mindenképpen szükség van a beruházásokra, a kutatásba, innovációba való beruházásra, és a megfelelő szakképesítések megszerzésére. Az első kétségem a következő. Ami az összegeket illeti, elegendőek ezek? És aztán az eddigi projektekhez képest ez a 16 millió ez kiegészítő jellegű, vagy a 2020-as tervben már szerepel. Aztán szólt itt a bizottság munkacsoportjáról. Megszakítom most, mert többet beszélünk, egy perc, 30 másodperc, és bent Luka következik az ECR részéről. Elnök úr, hölgyeim és uraim, biztos urak és hölgyek. Nos, Dombrovskis úr a 316 milliárdos beruházási tervről szólt, ösztöző hatása lenne ennek egy 15 arányban, ami azt jelenteni, hogy itt ennek egy jelentős részét magánberházók kellene, hogy adják, akik profitot élhetnének el ezen beruházásokból, és itt a válságállamokra kellene ezt összpontosítani, ezeket a beruházásokat. Ez azt jelenteni, hogy a polgárok ezen államokban a beruházások esetében a megfelelő infrastruktúrális szolgáltatásokért természetesen plusz diakat kell, hogy fizessenek, és ez további terheket jelent a következő érvek, években. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen újabb adókat szabnak ki a polgárokra, hogy ezen beruházásokat finanszírozni lehessen. Aztán a bizottság úgy tesz, mintha ezen ösztönzések révén további beruházások keletkeznek, de ez egyáltalán nem biztos. Az is lehetséges, hogy mindez csak elcsoportosításokat jelent a különböző beruházási projektek között, amelyek már egyébként is a ö, ö, kockázatosak és nem biztos, hogy nyerességesek lesznek. Most ö, a kockázatos beruházásokból átteszik a pénzeket a bizottságát a szorgalmazott projektekbe. Madam Harkin from the Harkin asszony következik az Aldétől. Megadom a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első kérdésem a szegénységre vonatkozik. A riasztási mechanizmus beszél a szociális kirekesztettség kockázatáról. Ez 8,7 millióval emelkedett a válság óta, és a különbségek egyre nőnek a tagállamok között. Tyson biztos asszony korábban azt mondta, hogy több szociális indikátorra van szükség. A riasztási mechanizmus szól ezekről a szociális indikátorok bevezetéséről. Pontosabban kitérne a részletekre, ez az első kérdésem, a második pedig, hogy hogyan lehet ezeket felhasználni annak érdekében, hogy a szegénységgel megküzdjünk, illetve hogyan lehet az egyensúlytalanságokat kezelni a tagállamok között. A második kérdésem is az egyensúlytalanságokra vonatkozik. A riasztási mechanizmusban azt látjuk, hogy bizonyos, bizonyos tagállamokban a többlet nem csökkent megfelelően a gazdasági erőfeszítések következtében, de azt is látjuk, hogy a folyószámla többlet nem ugyanazt a kihívást állítja, mint a fenntarthatatlan hitelek, a kérdésem tehát a következő, mit tesz az AGS annak érdekében, hogy a jelenlegi folyószámla többlet kihívásának megfeleljen, és hogyan? Thank you, uh, madam. Köszönöm szépen, Tyson asszony. Remélem, hogy választ tud adni három percben ezekre a kérdésekre. Um, Köszönöm szépen. Először is Szent úrnak mondom a KKV-kkal kapcsolatban, elégedett vagyok azzal, hogy az Európai Parlament is koncentrál a KKV-kra, mert tudjuk, hogy a KKV-k már évek óta motorját képezik a növekedésnek, 85%-a az új munkahelyeknek a KKV-k által jön létre, Viszont egyre nehezebb a helyzete a KKV-knak, és ezért foglalkoznunk kell a kkv problémáival, be kell fektetnünk abba, hogy nevekedni tudjanak, hogy tudjanak embereket toborozni. És az egyik pont az az, hogy hozzá kell férniük a likvid eszközökhöz, hiszen a kisebb cégeknek sokkal nehezebben hiteleznek a bankok, ezért sokkal kevésbé tudnak a tőkepiacról eszközöket szerezni. Ezért indítottuk be a Think Small First programunkat. A következő kérdés, ami nekem szólt, ez a dolgozó szegénység, a szociális indikátorok, rövidnek kell lennem, ezért megpróbálok röviden válaszolni hogyan fogjuk ezeket az indikátorokat alkalmazni. Nos, hát ezzel még foglalkoznunk kell. Nem csak azért kell ezzel foglalkozni, mert tudni akarjuk, hogy mi történik az egyes országokban, hanem azért is, mert tudatában vagyunk annak, hogyha bizonyos szociális indikátorok rossz irányba indulnak el, hogyha túl nagy a munkanélküliség, ha 50% fölött van a fiatalok munkanélkülisége, akkor az gazdasági egyensúlytalanságot eredményez, és ezt kezelnünk kell, és a teljes irányítási ciklusban foglalkozni kell ezzel. De hogy tudjuk azt, hogy ezt hogyan fogjuk pontosan alkalmazni, nagyon fontos az, hogy küszöbb értékeket határozzunk meg, és a következő hétekben, hónapokban ezzel fogunk foglalkozni. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen szinteken kell ezt létrehoznunk, hogyan kell ezekkel bánni, mert ezeket az indikátorokat alkalmazni kell akkor, hogyha globális képet akarunk kapni, de ugyanígy fontos ez az országspecifikus ajánlások szempontjából is, és figyelembe kell venni más valóságokat is az országokban, ezeket meg kell vizsgálni, a következő hetekben fog ez megtörténni, és az Európai Parlamentet is majd bevonjuk ebbe, és persze a tanácsot is. Thank you. You can say much during Köszönöm szépen. Két perc, 45 másodpercben nagyon sok mindent elmondott, most pedig Moszkovici Viszis úrnak adom meg a szót. Nos, 30 másodpercben az utolsó kérdésre a többlet növekedés, amely 2008 tól 2014-ig 3% ponttal emelkedett. Természetesen ez nagyon jól tükrözi azt, hogy ez a többlet nem megfelelően csökkent a kiigazítási erőfeszítések következtében. Mit mutat ez? Azt mutatja, hogy a gazdaság eh, elégtelenül működik, alacsony a hazai beruházás, illetve a kereslet, nem megfelelő az output, és eh, negatív hatással van ez a partnerekre pontosan ezekkel a kérdésekkel kíván foglalkozni a bizottság, a hatékony beruházás előremozdításával, a hazai kereslet, illetve növekedés fellendítésével. Ez kulcsfontosságú prioritás számunkra, különösen nagyobb országok esetében, és Valis Dombrovskis úrral a költségvetési terve kapcsán pontosan ezen dolgozunk. Köszönöm szépen, Dombrovskis úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A beruházási csomag tekintetében fogok választ adni ezekre a kérdésekre. Először is ribéro asszonynak válaszolnék, hogy elegendő -e ez a 350 milliárdos csomag. Nos, egy-két gondolatban elmondanám, hogy hogyan is alakult ki ez az adat. Egyrészt a beruházási tervben is benne van ez, hogyha fenntartható beruházási pályát kívánunk követni, ugye ez volt a válság előtt, 20-21 százaléka volt a GDP-nek a beruházás Európában, tehát a válság előtt ez növekedést mutatott. Néha túlfűtött ö, ö, építőipari ágazatokat láttunk, és a válságot követően aztán jelentős csökkenésnek vagyunk tanúi. A válság előtti időszaknál alacsonyabb értékeket látunk. 230 és 370 milliárd euró között van valahol a hiányosság. Először is, először 300 milliárdról beszéltünk, aztán pedig ennél jóval többről, tehát ez az adat, ez a szám, ez a 350 milliárd, ez ennek függvényében alakult ki. Aztán Luke úr kérdésére válaszolva, hogy ez a beruházási csomag, nem válik-e valamilyen rejtett költségé vagy rejtett adóvá, amely az állampolgárokat érinti. Ennek a csomagnak az a lényege, hogy korlátozott közpénzekkel magán tőke beruházásokat idézzünk elő, tehát a magántőke tőke segítségével kockázat abszorpciót próbálunk elérni. A kérdés második felére válaszolva, azt hiszem, hogy az egyik Európát érő kritika a következő. A kamatlábak rendkívül alacsonyak, rekord szinten alacsonyak, legtöbb helyen, mégsem aknázzuk ki ezt a lehetőséget arra, hogy beruházzunk. Eléggé egyértelmű, hogy a beruházás lesz valamilyen költsége, vagy beruházási csomagként, vagy a költségvetésből, vagy magán beruházásból, de valahol valaki meg fogja fizetni ennek a beruházásnak az árát. A kérdés a következő, hogyha jól működik az energiapiac, hogyha megvan az energiahatékonyság, hogyha infrastruktúrális hiányosságokat korrigálunk, akkor, akkor ennek a beruházásnak az előnye nagyobb-e, avagy sem, mint a költsége. Hát ugye ez a beruházás lényege, nagyon fontos tehát, hogy megfelelő beruházási projekteket kell kiválasztani, amelyek megfelelő előnyöket hoznak, ezért nagyon odafigyelünk ennek a csomagnak az irányítására. A döntések nem politikai jellegűek, hanem szakmai jellegűek. Gondolok itt például a KKV-knek nyújtott hitelekre, tehát egyértelmű, hogy ezt alaposan meg kell vizsgálni, meg kell nézni azt, hogy a csomag előnye magasabb legyen, mint a költsége. Dombrovszki úr Kié a költség? Erre nem válaszolt. Az állampolgárok fizetik meg ennek az árát? Elnök, nagyon rövid választ szeretnék. Dombrovszki úr, ahogyan elmondtam, ez projektektől függ, de valahol valakinek meg kell fizetni a költségeket. Vagy közpénzekből, vagy az adófizetőkön keresztül, vagy pedig a, a üzleti vállalkozásokon keresztül, de valahol az a legfontosabb, hogy a beruházásból származó előny magasabb legyen, mint a költség. Elnök, köszönöm szépen, harmadik kör következik. Egy perc 30 másodpercben az elnyék jelentéstevőknek adom meg a szót, majd pedig 10 percben a biztosoknak a válaszra. Kérek mindenkit, hogy kérdéseket fogalmazzanak meg, ne pedig beszédeket tartsanak. Michel Torrier következik az Aldétól. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztosok. Dombrovski szurahoz van egy kérdésem. Lettországban egy konszolidációs program zajlott jó eredményekkel, más országoknak nehezebb a dolguk, Franciaországban és Olaszországban szintén kezükbe kell, hogy vegyék a saját sorsukat. Itt nem az igazságosság kérdéséről van szó, hogy a kis országok teljesítették kötelességüket, mások szemben az nagyon nehéz. Ebben az összefüggésben teszem fel a kérdést a versenyképességre vonatkozóan az export többletek képezik a kritika tárgyát, de nem az a helyzet, hogy az export többlet szükséges az EU-ban általában, hogyha újra a növekedési pályára akarunk állni, Németországban az a helyzet, hogy minden német autó esetében, amit exportálnak, 40% az értékteremtésnek szomszéd országokból érkezik, tehát a német export erőssége az egész Európa számára pozitív dolog. Hogyan akarják ezt véghez vinni az Európai Unióban tekintettel a különbségekre a bizottságon belül, amelyek most láthatóvá válnak? Madam Tyson. Tyson asszony, tessék. Okay, we'll continue with the question. Akkor folytatjuk a kérdésekkel, hogy hatékonyak legyünk. McIntyre kolléga az ECR részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy erős kötelezettségvállalást láthattunk eh, annak érdekében, hogy az Európai Unióban továbbra is fenntartható legyen a munkahelyteremtés. Különösképpen örülök annak, hogy hajlandóak a struktúrális reformokra is. Tyson biztos asszony egyértelműen elmondta azt, hogy reformokra van szükség, és hogy ezeket mindenképpen erőltetnünk kell. A reformokkal ösztönözni kell az innovációt, a vállalkozókedvet, és eh, az Európai Unió versenyképességét. Érdekesnek tartottam a Világbank jelentését, ami arról szólt, hogyan kell 2015-ben majd üzletet folytatni. Ez év júniusában jelent meg ez a jelentés, ez értékelte a szabályozó környezetet a helyi vállalkozók szempontjából globális szinten. Az Egyesült Királyság második helyen áll az európai országok rangsorában, és szerintem fontos az, hogy a tagállamok tanuljanak egymástól, és így az Európai Unió versenyképes környezetet tudjon teremteni. Ezen kívül így lehetne nemzetközi szinten is versenyképessé válnunk, és így lehetne visszahozni az Európai Unióba a munkahelyeket, így lehetne biztosítani azokat. A kérdésem a következő. Tudna-e pontos példákat adni arra, hogy hol kell kezdeni a reformot, hogyan fogjuk ezt végrehajtani? Köszönöm szépen Miguel Biegas a GUA részéről. Eh, esta análise anual do, do... Ez eh, az elemzés. Ezzel kapcsolatban sok újat nem hallottunk, és eh, leépítik a szociális államot, és majd azt gondoljuk, hogy a piac megoldja a mi problémáinkat. Úgy gondoljuk, hogy minden úgy marad, ahogy eddig is volt. Európa nem fog kikerülni a válságból, a fiatalok továbbra is munkanélküliek maradnak. Hadd mondjak még ezzel kapcsolatban valamit. Kíváncsi lennék arra, hogy mi a helyzet a növekedési paktummal, ami 2012 óta létezik. 120 millió euróról volt szó, és azt mondták, hogy ennek multiplikátor hatása van. Kíváncsi vagyok, hogy mi lett ebből, mi lett ebből a növekedési csomagból, ami 2012 óta létezik. Még egy kérdés, illetve inkább egy megjegyzés. Az a benyomásom, hogy eh, a befektetéseknél rossz a helyzet, 20%-kal kevesebb a befektetés három év alatt, ez rossz tapasztalat, amit szereztünk, és végezetül egy kérdés, azzal a lehetőséggel kapcsolatban, hogy a tagállamok hozzáférhessenek ehhez az alaphoz. Az állami befektetések, amelyeket a tagállamok tesznek, ez hogy néz ki? Van még lehetőség itt arra, hogy hozzá lehessen férni ezekhez az eszközökhez? Sajnálom, meg kell szakítanom, mondja az elnök. Neiklis Szilio Klietis. Η Επισκόπηση Ανάπτυξης μιλά για περαιτέρω λιτότητα, για θεσμοθέτηση Köszönöm. Az éves növekedési jelentés eltérhet a gazdasági valóságtól. Itt hosszú távú problémák vannak, a fiatalok munkanélkülisége az egyik legsúlyosabb probléma, főleg a déleurópai országokban, ahol az ipar hanyatlik, egyébként mindenhol hanyatlik, nagyon ö, ö, rossz állapotú az emberi jogok helyzete is. A ö, trojka ö, viszi keresztül akaratát a déleurópai országokban. Ö, az éves növekedési jelentésben felmerülő tény megállapítások ellenére a bizottság ragaszkodik bizonyos dolgokhoz. Nos, az lenne a kérdésem, hogy a szociális párbeszédet hogyan óhatják valóban megvalósítani egy memorandummal, ahol is a trojka erőteljes nyomással elhelyezi a kormányokat, mely szerint a munkabéreket erőteljesen csökkenteni kell, még erősebb megszorítási politikára van szükség, és ez megfolytja a gazdaságot. Tyson azt mondja, az ön meghallgatásán itt a parlamentben azt mondotta, hogy a szociális indikátorok fontosak, erről ma is szólt az európai szemeszter folyamatában is számos indikátort bekapcsoltak, erről is beszélt ön. Nos, szeretnék konkrét intézkedésekről hallani öntől, Tyson asszony. Moszkövici biztos úrral kezdjük, nem akar válaszolni? Hát akkor Tyson biztos asszonyon, ahogy azt szoktuk. Tyson asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. McIntyre asszony és az utolsó hozzászóló görög kollega is hozzám intézte a kérdését. McIntyre asszony, milyen reformokat kell megtennünk, és ezt eh, hogyan fogjuk megtenni? Nos, eh, ehhez van számos eszközünk, itt vannak a 2020-as célkitűzések, az Európa 2020, az öt nagy célkitűzéssel és a kiemelt célkitűzésekkel. Itt ezzel kapcsolatban lesz egy félidős értékelés, itt már a parlament is hozzászólhat, de minden esetre a fő öt célkötőzésre ezekből még mindig szükségünk van. A makrogazdasági egyensúlytalansági eljárás, hogyha úgy gondoljuk, hogy egy országban igazi problémák vannak, és mérható elemzést végzünk és ezután vagy egy eljárást indítunk be, vagy inkább országspecifikus ajánlásokat teszünk. Ezt meg fogjuk tenni akkor az Európa 2020-as gyakorlat kapcsán. A legtöbb reform olyan reform, amelynek a tagállamon belül kell megtörténnie, és olyan területeken, ahol a tagállamok felelősek. Össze kell hasonlítani az adatokat más tagállamok arataival és ez így lehet megmutatni azt, hogy hol vannak a gyenge pontok. A befektetési csomag is segíteni fog majd, mert ennek a harmadik részében is szó van a reformokról. Meg kell vizsgálni azt, hogy milyen akadályok vannak, amelyek öm, akadályozzák a befektetéseket. Az utolsó pontjában a csomagnak a befektetésekről beszélünk. Ezen kívül az Európai Bizottság programja a növekedést, a munkahelyteremtést, a szociális igazságot szolgálja, meg kell vizsgálnunk a teljes programot annak érdekében, hogy olyan eszközöket tudjunk találni, amelyekkel a szükséges strukturális reformokat végre tudjuk hajtani, és amelyekkel valóban munkahelyeket lehet majd teremteni, és azokat javítani lehet. Ami a szociális indikátorokat illeti, ezt a görög kolléga tette fel ezt a kérdést. Szerintem erre már válaszoltam, elnök asszony. Ezeket felvesszük az összes elemzésben, sokkal jobban koncentrálunk erre. Ezt ön is láthatja, hogy összehasonlítja ezt a jelentést a korábbi jelentésekkel. Sokkal jobban koncentrálunk a szociális helyzetre a tagállamokban, és a szociális indikátorok egy részét teljes értékű indikátorként fogjuk tekinteni, és küszöbértékeket is meghatározzunk, ez nagyon fontos, és hamarosan meg fog kezdődni ez a gyakorlat is. Szki? Dombroszki szúrnak adom meg a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Tajer úr kérdésére szeretnék válaszolni. Franciaországra, illetve Olaszországra kérdezett rá, valamint a folyószámla többletre. Nos, először is, ahogyan a bevezetőmben is elmondtam, hét olyan ország van, amelyek ebben a gazdasági irányítási ciklusban esetleg nem felelnek meg a stabilitás és növekedési paktum követelményeinek, tehát megvan ennek a kockázata. A hét országból Három országot érdemes kiemelni, Franciaországot, Olaszországot és Belgiumot. Franciaország fejlődést ért el a deficit csökkentés területén, a túlzott deficit eljárás keretében. Olaszország és Belgium esetében az adóság fenntarthatósága területén történtek pozitívumok pozitív lépések. Mind három ország a strukturális reformokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásai lényegesek, ezekre felhívta a bizottság ezen tagállamok figyelmét. Tavaszig kaptak időt erre, és akkor megnézzük majd ezen tagállamok előrelépését a konkrét adatok alapján. Nyilvánvaló, hogy a bizottság vissza fog térni erre a kérdésre tavasszal, megvizsgálván a különböző politikai opciókat, ezek ugye nyitottak, akkor azonban majd pontosabb adatok állnak rendelkezésünkre, illetve alaposabb elemzést várunk a makrogazdasági elemzés kapcsán, illetve a méreható felülvizsgálat eredményeképpen. Ami pedig a folyószámla többetet illeti, megemlítette az Európai Uniót is. Igen, az Európai Uniónak van folyószámla többlete, ez ugye pozitív jó hír, Németországot említette. Németország járul legjobban hozzá az Európai Uniós folyószámla többlethez. Azonban a makrogazdasági irányítási eljárásban, a riasztási mechanizmusban makrogazdasági indikátorokat és küszöbértékeket határozunk meg. Ebben az esetben, a esetben a GDP 6%-át határoztuk meg a folyószámla többlet tekintetében. Amennyiben egy ország ezt meghaladja, mélyrehatóban megvizsgáljuk ezt a kérdést. Ez azt jelenti, hogy mélyreható felülvizsgálat történik majd Németország esetében, például a folyószámla többletre vonatkozóan. Ez két dolgot jelenthet. Pozitív oldalon az ország erős versenyképességét, a negatív oldalon pedig gyenge hazai keresletet, illetve beruházást jelenthet, tehát az Európai Bizottság méreható vizsgálatot fog folytatni, és egy részletesebb elemzést folytat. Köszönöm. Moszkovici úr. Euh, először is Tajra szeretném biztosítani arról, hogy esetlegesen nem értettem jól a tolmácsolást, de nincs nézeteltérés a bizottság által hozott döntéseket illetően. Dobrovskis úr is említette ezt. Együtt, együttesen hoztuk meg ezt a döntést, ezeket a döntéseket teljes összhangban a biztosok között, tehát semmiféle kételkedés, habozás nincsen. Úgy gondoljuk, a biztosok összessége, hogy a szabályokat alkalmazni kell, ezt tettük, és az egyes országok helyzetével számot kell vetni, ezt is megtettük, fenn kell tartanunk a nyomást, ezt is megtettük, nem szabad alábbhagyni az erőfeszítéseknek. Tehát ez a csomag végrehajtására vonatkozik, a strukturális reformokat figyelembe vesszük, és segítséget kell nyújtani ehhez az egyes országoknak. Olaszország, Belgium és Franciaország esetét említhettem, amikor is a miniszterelnökök egy levelet írtak az el, bizottság elnökéhez az erőfeszítések ütemezését illetően, és megmutatják ezen reformok kihatásait az egyes országokban. Tehát itt egyet, egyáltalán semmiféle nézetkülönbség nincsen a biztosok között, teljes mértékben együtten, együttesen összhangban lépünk fel. Aztán a 2012-es lépésekhez képest erre is vonatkozott egy kérdés. Értékeltük a 2012-es tervet. Ez nem volt teljes siker természetesen, de kudarcot sem jelent, mint ahogy egyesek próbálják ezt beállítani. Az Európai Beruházási Bank 50%-kal növelte a hitel volumenét, a tőkéje felduzzasztását követően. Ezek a mechanizmusok talán nem működtek úgy, ahogyan kellett volna működniük, például a projektkötvényekre utalhatok, amelyek kísérleti szakaszban voltak, most az operatív szakaszba lépnek át, és most sok minden függ a döntések gyorsaságától, a 315 milliárdos beruházási tervet illetően. 120 milliárd jut majd másfél évre, itt ezen összegek mobilizálására van szükség, illetve célzott felhasználására, hiszen itt olyan beruházásokról van szó, amelyek jövőt teremtő potenciállal bírnak Európában, a technológiai akadályok lebontásában, a digitális, illetve az energiapiacon, a közlekedés területén és a tudásalapú gazdaság ágazataiban. Tehát nagyon fontos hatása lehet ennek a csomagnak a növekedésre, nagyon fontos itt viszont a gyorsaság. You now the fourth round. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és eh, az utolsó körben a válaszokra, a bizottság részéről 9 perc lesz. Morel Sátyé asszony kapja meg a szót az EPP részéről. Köszönöm, elnök asszony. Sokat beszéltünk a stabilitásról és a dinamikáról. Három kérdést szeretnék feltenni a biztosoknak. Az első a az előrejelzésekben e a munkaerőpiac fejlődése, hiszen 2020-ban 15% alacsony kvalifikációjú munkahely eltűnik majd, és plusz 15% magasan kvalifikált munkahelyre lesz szükség majd akkor. Tehát ezt is számításba vették-e. A második kérdésem a nők helyzetére vonatkozik, akiket kiűztek a munkapiac, munkaerőpiacról válság alatt, milyen intézkedéseket óhajtanak foganatosítani annak érdekében, hogy ezen női munkavállalókat újra integrálják a munkaerőpiacra, akik szándékuk ellenére hagyták el a munkaerőpiacot, mivel alacsony bérezések voltak, és bizonytalan munka szerződéseik voltak. Aztán a fiatalokra és az Európai Szociális Alapra vonatkozik a harmadik kérdésem, óhajtanak-e itt nyomon követést foganatosítani, hogy mérjék, hogy milyen hatással bír az Európai Szociális Alap a fiatalok visszatérésére, a munkaerőpiacra, illetve a fenntartható munkahelyek megteremtésére. Köszönöm. Soon from the Greens. Ultasan a következő zöldektől. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy az éves növekedési jelentés úgy született meg, hogy a negatív gazdasági helyzetet nem vették figyelembe. A bizottság azt javasolja, hogy a hiteleket továbbra is csökkenteni kell, és a reformokkal akar tovább menni amelyek negatív hatással vannak a beruházási, nem tudom, hogy működni fog -e ez, a strukturális reformok és a deficit csökkentése konkrét hatásokkal jár. Az első kérdés. Az agregált kereslet, tehát negatíven érintették az eddigi lépések, az OECD ezt egyértelműen elmondta szeptemberi jelentésében. Tehát az első kérdésem a következő, az Európai Bizottság értékelte-e a, a növekedési prospektusok negatív hatását, illetve Moszkovici úrtól kérdezem, hogy a meghallgatása során elmondta, hogy ön szerint nincs gazdasági hanyatlás, és rugalmasságot kell alkalmazni. Kérdésem pedig az, hogy mikor gondoljuk azt, hogy egy nagyon negatív gazdasági környezetben élünk. Harmadik kérdésem, Moszkovici úr elmondta, hogy a rugalmasság alkalmazásáról közleményt adnak majd ki, ennek örülök, azonban részleteket szeretnék hallani arra, arra vonatkozóan, hogy a strukturális egyensúlyt hogyan számolják ki, hiszen nem látjuk, hogy ez hogyan működik. Good morning. Um, I consider jó reggelt kívánok! Úgy gondolom, hogy ez az éves növekedési jelentés első akarommal veszi figyelembe a kínálati oldalt. Itt nem csak arról van szó, hogy reklamok kellene, hanem befektetésre is szükség van. Ez már mindenképpen előre lépés, bár még sokat kell beszélni arról, hogy hogyan fog majd a befektetés együtthatni a reformokkal. Azonban figyelembe kell venni a keresletet is. Szerintem a bizottság továbbra sem veszi figyelembe azt, hogy nincs igazából kereslet, és emögött, a kereslet hiánya mögött Európában egyenlőtlenség húzódik meg a tagállamok között, illetve a tagállamokon belül is. Ez az európai keresetet lehúzza, és ennek a problémának a gyökerét kell megragadnunk, ez pedig az adózási, a bérpolitikához kötődik, viszont ahhoz is, hogy a befektetésnek különböző feltételei vannak a befektetési terv létezik, viszont ezt úgy kell létrehozni, hogy ez meg tudjon felelni különböző feltételeknek, minden magában pedig a közszférában. Bánász Köszönöm, elnök úr azt mondja, van egy kérdésem. Ön a hitelességről és a szociális párbeszédről beszélt. Mi zöldek azt valljuk, hogy a szociális partnereket, illetve a nemzeti parlamenteket erősebben be kell vonni az európai szemeszter folyamatába, és a civil társadalmat úgy szintén a bizottság többször hangoztatta ezt, és Strasbourgban múlt héten elfogadtunk egy ilyen irányú állásfoglalást is. Úgy vélem, hogy az EU-s polgárok ne csupán ö, úgy lássanak minket, mint a neoliberális reformok végrehajtóit, hanem valóban legyen alkalmuk az európai integráció alakításában, ö, hiszen ezen ö, reformok nagyon negatív kihatásokkal bírnak a polgárokra, itt gondolok a munkaerőpiac rugalmassá tételére, a közszolgáltatások privatizálására, illetve a bércsökkentésekre nagyon sok országban a trojka intézkedések következtében. Az a kérdésem, hogy hogyan akarja biztosítani, hogy ezek az irányvonalak a civil társadalom bevonására az európai szemeszterbe e, e, hogyan valósulnak meg, és milyen forrásokat akar erre rendelkezésre bocsájtani. Madam Tyson. Megadom a szót Tyson asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok nagyon rövid válaszokat adni, hogy azt ön kérte tőlem. Az iskolázottság kérdése nagy probléma, Mores asszony, ezt tudjuk. Az alacsonyan képzettek eh, kerülnek először a munkaerőpiacról, és nehéz visszakerülniük. Tehát azon kell lennünk, hogy a fiatalok és az idősebbek is iskolázottak, képzettek legyenek, és azok is maradjanak. Az Európai Szociális Alap a fiatalok eh, foglalkoztási eszközével eh, együtt azt akarjuk, hogy megfelelő legyen a szakképzés. Ez nagyon fontos, ugyanígy a befektetési csomagunkban is beszélünk az oktatásról, illetve a szakképzésről is. Ez nagyon fontos, az, az egész Európai Bizottság rendkívül fontosnak értékeli ezt. Hogy hogyan fogjuk ezt követni, hogy hogyan fogjuk tudni azt, hogy milyen eredményekkel jár mindez. Tegnap Párizsban beindították a szociális programot, és részt vettem a megnyitón, és ott azt hangsúlyoztam, hogy nem csak olyan projektekre van szükség, amelyek kapcsán az eredmények mérhetőek, ezeket nyomon kell tudni követni. A fiatalok munkavállalására vonatkozó intézkedés kapcsán azt hangsúlyozzuk, hogy nem csak az a szükséges, hogy eh, a fiatalok bekerüljenek egy eh, gyakorlati eh, helyre, hanem valóban arra van szükség, hogy munkahelyet kapjanak. És hogyha a bérek alakulásáról van szó, hogy ez hogyan hat ki a növekedésre, ez mindenki számára egyetemű, viszont ország specifikusan kell megnéznünk azt, hogy mi a helyzet, egy megfelelő mértékű bérrezésre van szükség, egyensúlyra kell, egyensúlynak kell lenni a belső kereslet, illetve az adott tagállam versenyképességek között, és itt arról van igazából szó, hogy a tagállamban legyen termelékenységi növekedés is. Ez az a vörös fonal, amely keresztül halad ezen a jelentésen. A civil szervezetek. Mindenképpen szeretnénk eh, több esélyt adni arra, hogy a nemzeti parlamentek, az Európai Parlament, a szociális partnerek jobban bevonásra kerüljenek, de természetesen eh, van hely a civil szervezetek számára, meg kell vizsgálni ezt, hogy ez hogyan fog majd történni, de erre koncentrálni kell majd. Köszönöm szépen, elnök asszony. Thank you, Mr. Dombrovski. Köszönöm szépen, Dombrovszki úr következik. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, két kérdésre szeretnék összpontosítani. Az első, Olduszon úr kérdése a gyors deficit csökkentésre vonatkozott. Szeretném megismételni azt, azt, ami már elhangzott a bevezetőben, hogy ebben az évben és a következő évben egy semleges fiskális állapotra számítunk. Ez azt jelenti, hogy nem lesz fiskális bővülés, növekedés, illetve nem lesz jelentős szigorítás sem. Természetesen ez nem vonatkozik azokra az országokra, amelyek túlzott deficit eljárás alatt állnak. Összességében azonban semleges fiskális állapotra számítunk, és ez egy fontos új fejlemény. Ezen kívül a költségvetési deficit 2,6%-ról 2,4%-ra csökken várhatólag, ez nem a 0,2%-os megszorítás miatt, hanem a gazdasági növekedés miatt várható, tehát itt is új fejlemények vannak. Ezen kívül szeretnék választolni Ivana asszony kérdésére, a társadalom bevonására a szociális párbeszédben, ez volt a kérdés. Nos, ezzel foglalkozunk az európai szemeszter egyszerűsítése kapcsán. Megkívánjuk erősíteni a párbeszédet a szociális partnerekkel, és a meghallgatásom során is elmondtam, hogy az európai szociális partnerek szerepét kívánjuk megerősíteni az éves növekedési tanulmány elkészítését megelőzően, illetve a nemzeti partnerek szerepét is megkívánjuk erősíteni az ország specifikus ajánlások elkészítése előtt. Ez azt jelenti, hogy az európai szemeszter ütemtervét próbáljuk korrigálni annak érdekében, hogy jobb és kielégítőbb konzultáció folyjon a szociális partnerekkel, illetve az Európai Parlament és a kormány és államfők között is ez történjen. Tehát ezen dolgozunk, azon foglalkozunk, azzal foglalkozunk, hogy hogyan lehet a különböző érdekelt felek szerepét növelni az európai szemeszterben. Köszönöm szépen. Köszönöm. Moszkovici úr következik. Öné az utolsó szó. Nos, Tasz úr kérdésre válaszolok. Nem gondolom, hogy Európa mi válságban volt. Most visszatérünk a növekedési pályára. Noha a növekedés nagyon gyenge, túl gyenge, itt nagyon alacsony a növekedés, hatalmas a munkanélküliség és a szociális politikai válság tényezők ennek, érdeké, ennek következtében erősek. Éppen ezért a Juncker bizottság, az utolsó esély bizottsága úgymond. Nos, ami viszont igaz ezzel szemben, amit elmondtam, és továbbra is fenntartom, hogy az, hogy ebben a helyzetben vagyunk, ez nem jelenti azt, hogy lemondunk a költségvetési konszolidációról, a deficit leépítéséről, az adósságállomány leépítéséről, itt ez a mozgásterünk nagyon erős beszűkítését jelenti a közszolgáltatások esetében is. A deficit továbbra is csökken Európában, a konszolidáció lelassult egyes országok esetében, már végrehajtották a szanási terveiket, akik ezt még nem tették meg, azoknak ezt el kell végezni. Ez volt a bizottság múlt pénteki döntésének értelme. Két dolgot szeretnék még hozzáfűzni. Az első, elmondtam és megismétlem itt, hogy a szabályok bizonyos rugalmasságot is biztosítanak, ezeket, ezt ki kell aknáznunk a bizottság közleménye szerint, amelyet január kezd, elején fogunk majd bemutatni. És a rugalmassággal, a stabilitás és növekedési paktum keretében tudunk fellépni, a második dolog pedig a hiányzó dimenzió a gazdasági poli- gazdaságpolitikából, amely talán egy belső tényezőhöz kapcsolódik, vagy egy koncepciós deficithez, ez a beruházások hiánya volt, amely miatt Európa erőtesen lemaradt a fő versenytársaihoz képest, Éppen ezért ez a beruházási terv ennek a hiányosságnak a megszüntetésére irányul. Thank you all. I'm... Köszönöm szépen mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Tíz embertől elnézést kérek, kérdést akartak föltenni, de sajnos erre nem maradt időnk. Bizonyára lesz még lehetőségünk ilyen alkalmakra, ahol kérdéseket tehetünk föl, illetve válaszokat kaphatunk a három biztostól. Mindenkinek köszönetet mondok a felszólalásokért, a prezentációkért, és ahogy a Moszkovici úr is elmondta, még mindig a válság idejét érjük, azonban van, vannak remények és lehetőségek előttünk. Köszönöm. Well, I have to leave this meeting because I have a hearing with the, on TTIP in another. Ten of you didn't get the Tizen nem kaptak lehetőséget, hogy kérdezzenek, de nem is volt rajta a felszólalók listáján. Nem is volt rajta a felszólalók listáján. Köszönöm.